Dear colleagues, we can... Uh... Tisztelt kollégák, talán kezdjük el az együttesülést az AFET szakbizottsággal. Az EMI nevében szeretném Önöket köszönteni ezen a mai együttesülésen. Ma 369 módosítóról fogunk tárgyalni. A sarkvidéki integrált EU-s szakpolitika témájában, ez egy közös jelentésünk. A környezetvédelem, a klímaváltozás, a fenntartható fejlődés, illetve a, ne- a békés nemzetközi együttműködés a legfőbb témái ennek a jelentésnek. A jelentés egybevág a tisztelt ház sarkvidékre vonatkozó prioritásainak legnagyobb részével. Nos, örülök annak, hogy sikerült létrehozni az együttesülést, és hogyha jól tudom, akkor vannak kompromisszumos módosító javaslatok is, amelyek a prioritásokra fókuszálnak. Most pedig átadnám a szót az AFET elnökének, Brock úrnak. Kérem, hogy vezesse fel a mai ülést. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, amit a bevezetőjében mondott, és úgy hiszem, hogy valóban környezetvédelmi jelentőségű kérdésről van szó, de egyre inkább stratégiai jellegű kérdés is ez egyben. Érinti ez a hajózás kérdését, az ahhoz kapcsolódó gazdaság és politikai vetületeket, de az olyan kérdéseket is, amelyek például az erőforrásokkal, nyersanyagokkal függnek össze. Jónak tartom ezért, hogy ezt az ülést közösen tartjuk meg, és fontos, hogy mindkét szempontot szem előtt tartsuk, a stratégiai érdekeinket és a környezetvédelmi érdekeinket egyaránt. Mert ha ez nem sikerül, akkor az ön óhaja, hogy ez egy olyan régió legyen, ahol alacsony a feszültség nem fog megvalósulni. Ez egy fontos és központi jellegű kérdés saját érdekeink tekintetében is. Köszönöm szépen. Ha ön elnökölne, azért igazán hálás lennék. Floor to two reporters. Köszönöm szépen. Nézzük először a két jelentéstevőt, az első Paet kolléga. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Sajnos Szirko, Szirpa Pietikainen kollégám, a társ jelentéstevő nem tudott eljönni, de azért szeretnék köszönetet mondani neki és kollégainak is, nagyon jó volt az együttműködés a jelentés megírásakor. És köszönet az árnyék jelentéstevőknek is, akik gondolataikkal gazdagították ezt a jelentést, illetve nagyon konstruktívak voltak. 369 módosító érkezett, ezek alapján sikerült 21 kompromisszumot kialakítani. Miután ez egy közös jelentés, az AFET és az EMI közös jelentése, a klímaváltozás hatásairól szól, illetve arról, hogy egyre nagyobb a verseny, hogy hozzáférjenek a különböző országok a sarkvidéki régióhoz, illetve egyéb biztonsági megfontolásokról is. Szeretünk volna reagálni a bizottság dokumentumára, mert a sarkvidékről szól. Úgy gondoljuk azonban, hogy olyan dolgokra is rá kell térnünk, amelyek nem szerepelnek a, biztos, a bizottság anyagában, ez konkrétan a biztonság. A sarkvidék sokáig a konstruktív nemzetközi együttműködés területe volt, és továbbra is alacsony feszültség jellemzi ezt a területet. Szeretnénk, ha ez így is maradna. Szeretnénk, hogyha továbbra is alacsony lenne a feszültség, tehát el kell kerülni a militarizációt, illetve tiszteletben kell tartani a sarkvidéken a nemzetközi jogot. A jelentés azt is felveti, hogy Oroszország aktíval lett az a, a sarkvidéki területen, illetve az Oroszországgal való együttműködést úgy kell folytatni, hogy a sarkvidéken továbbra is alacsony maradjon a feszültség. Az, azok az EU-s tagállamok, amelyek érdekelve vannak a sarkvidék kérdésében, van, rendelkeznek egy saját tagállami sarkvidéki stratégiával. Ezért lenne talán az fontos, hogy egy az Európai Unió belső és külső szakpolitikájában megjelenjen egy harmonizált európai sarkvidéki stratégia, mely figyelembe veszi az összes lehetséges szempontot, a biztonsági felvetéseket, illetve a gazdasági klímaváltozás és egyéb fejleményeket. Fontos része még ennek a jelentésnek az, hogy gyakorlati, de politikai és erkölcsi támogatást is nyújtunk a régióban lakó autokton személyeknek. Még egyszer köszönöm a kiváló együttműködést, és remélem, hogy az Európai Parlament el tudja majd fogadni ezt a jelentést. Remélhetőleg erre körülbelül két hónap múlva sor is kerül. Köszönöm szépen. Pavia úr, helyettesíti Pietikainen asszonyt. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a kollégám Szirpa Pietikainen asszony, aki a néppárti jelentéstevő, vagy aki a másik néppárti jelentéstevő ennek a témának. Ő ma sajnos nem tudott eljönni, ezért kért meg arra, hogy helyettesítsem. A következő üzenete. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak, akik gazdagították ezt a jelentést, amely a sarkvidéki stratégiáról szól. Mindkét szakbizottságból nagyon sok a gondolat elkezelés érkezett, ezt köszönöm. A környezetvédelmi változások sokkal gyorsabban zajlanak a sarkvidéken, mint a föld bármely más részén örömmel tapasztaltam azt, hogy eh, sok módosító azt javasolja, hogy eh, környezetvédelmi garanciákat kell megerősíteni a sarkvidéki területen. A nemzetközi egyezmények megfelelő végrehajtása azt gondolom, hogy nagyon jó előremutató út. Az EU-nak aktívan kell továbbra is fellépni a, a különböző nemzetközi fórumokon, például az IMO-ban, például a sarkvidéki vizeken történő nyers olaj hajóztatás kérdésében. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak aktívabbnak kell lennie abban, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányokat végre véghez vigye a sarkvidéki területen. Azt gondolom, hogy fel kell mérni azt is, hogy pontosan milyen szükséglete igényei vannak az autokton lakosságnak természetesen mindig is együtt kell működnünk a helybéliekkel, ezért a véleményüket meg kell hallgatni, és figyelembe kell venni, bármilyen döntés, döntés is születik a sarkvidékre vonatkozóan. Több kolléga kérte azt, hogy garanciákat adjunk meg, erőteljesebb garanciákat az autóktól lakosság jogainak tiszteletben tartása érdekében. Ennyi lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Gáler úr következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a társelőadóknak, az árnyék előadóknak a konstruktív együttműködés. Külpolitikai szempontból ne felejtsük el, hogy nem szabad túlpakolnunk azt az anyagot részletekkel. Itt a jelentés címe az, hogy integrált Európai Uniós sarkvidéki politika. A külügyi bizottságban kétlem, hogy bármelyik régióról szó van, integrált megközelítést alkalmazunk, mert nem lehetséges, mert jön a halászati, jön a közlekedési, az ipari bizottság és partikuláris, bár fontos szempontokat fogalmaznak meg, és akkor oda az integráció. Ha egy specifikus bizottság akar integrált megközelítést alkalmazni, akkor a többiek ezt mind meg fogják fúrni. Szerintem jobb lett volna külön minden szakbizottság portfóliójába illő témákra lebontani ezt a dolgot. Nos, ezzel együtt az AFET megpróbálja igazságos módon ezeket a szempontokat beírni a saját integrált megközelítésébe, de ez valakinek biztos, hogy nem fog tetszeni, és nem lesz olyan, hogy mindenkinek tetszik a sarkvidéki országokkal kapcsolatban ráadásul nem szabad úgy beszélnünk, mintha ez egy EU e, tagállam lenne. A sarkvidéki óceán nem az Európai Unió területe. Vannak Európai Uniós országok, amelyeknek vannak ott területeik, de ez nem európai ez a térség. És ez nem szabad, hogy ennek az ellenkezője szűrődjék ki a sorok közül. És meg kell adni a sarki tanácsnak a, az együttműködés lehetőségét, akár adhok megfigyelőként, akár komolyabb szerepben, de ne játsszuk el azt, hogy mi vagyunk itt a megmondó emberek, és ugyanakkor vannak jogos érdekeink a térséggel kapcsolatban, a békés együttműködés, a kereskedelem, a gazdasági fenntartható fejlődés, a környezetvédelméről ugye nem beszélve. Reméljük, hogy ezt a régiót sikerül békés, háborúmentes övezetként megőrizni, és Oroszország konfliktusa más országokkal nem fog itt majd háborúba torkolni. Az például, hogy Norvégia a Barentenger környékén békés megoldásra, együttműködésre törekszik Oroszországgal, magas környezeti normák betartása mellett ez biztató jel, és hajlandó arra, hogy a halállományt is Oroszországgal együttműködve halássza le. Ilyen minták kellenének. más politikai területeken is. A fő képviselő és bizottság nyilatkozata szerintem nem eléggé átgondolt és teljes, bár néhány fontos kezdeményezést felvázol. Szerintem érdemes lenne a sarkvidéki együttműködés témában létrehozni itt egy delegációt, parlamenti belső delegációt, Oroszország nem hajlandó pusztán megfigyelő státuszban sem az Európai Uniót befogadni. Ennyit tudok így spontán elmondani a témáról. De a szakértelmünket talán elfogadják. mert évek óta törekszünk arra, hogy a sarki erőforrások és a sarkvidék biztonsága témában együttműködjünk a sarki tanácssal szorosabban, és a nyersanyag okért történő versengés békés jellegét megőrizzük. A második bekezdéssel, amint tervezett második bekezdésével kapcsolatban, egyeztetünk a legutolsó árnyékelődői ülésen. A, a nemzetközi szabályok is azt diktálják, hogy itt olyan nyelvezetet használjunk, amely nem tiltaná meg, vagy korlátozná az emberi tevékenységet tisztán kutatási tevékenységre. A hatodik bekezdéssel kapcsolatban a környezeti hatástanulmányokra való ö, kötelező felhívás ö, nem csapódott le jól a sarki tanács tagállamaiban. A 13-as, 14-es bekezdések a FED szempontból ugyancsak fontosak, erről majd még egyeztetnünk kell. Köszönöm. Liza Jakonszárinak adok szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadóknak és az együttműködőknek, Petekájnen úrnak a kiváló konstruktív együttműködést. Végig fontosnak tartottam, hogy elismerjük a sarki tanács eddigi munkáját és jelenlegi tevékenységét. Ne felejtsük, hogy hogy ez nem a mi területünk, és ezt valóban a jelentés nyelvezetének is tükröznie kell. Ebben tehát teljesen egyetértek az előttem szólóval. Az Európai Unió gyakran a Big Brother szerepében próbál fellépni, arrogánsan megmondja, hogy mi a tuti másoknak. Kerüljük el ezt a hibát a sarki országok kapcsán. Itt Norvégia, Izland, Oroszország, az Egyesült Államok érintettek. El kell ismerni az ő jogaikat, prerogatíváikat. Pre, mi nem fogunk neki soha diktálni, legfeljebb együttműködő partnereik lehetünk. A jelentést kiegészítettük az Európai Unió nordikus dimenziója, nordikus partnerségi politikájával. A Nordic Dimension kevésbé ismeretes projekt Európában, pedig egy jól működő, pragmatikus programról van szó, eredménycentrikus program, határokon átnyúló együttműködés konkrét témákban, Norvégiával, Oroszországgal, Izlandral, Kanadával és az Egyesült Államokkal. Kanada és USA ebben a programban megfigyelők. Most Oroszországról külön. Annak a tükrében, hogy világszerte nő a feszültség Oroszország és partnerei között, különösen fontos, hogy egy eddig jól működött együttműködési formát megőrizzünk, fenntartsunk, tovább vigyünk, megerősítsünk. A jó együttműködésnek példája ez a sarki együttműködés. A jelentés egyik másik érdemét már kidomborították mások, azt ugyanis, hogy nagyobb hangsúlyt kap a szövegben a helyi szereplők, helyi közösségek funkciója, hogy nekik is vannak érdeképviseleteik, parlamenti képviseleteik, önkormányzati képviseleteik, és a legambíciózusabb célokat is a benszülött lakossággal összhangban lehet szabad csak még elképzelni is. Nagyon fontos hogy az EU-ból jövő pénzügyi forrásokon túlmenően, hiszen az EU sok térségben működő programot finanszíroz, a bizottság a sarkvidéki politikát egy új vonalá tegye, és kiszélesítse a, az Európai Unió nemzetközi fellépéseit ezzel a területtel. És eztán aztán bejön a képbe a környezetvédelme. Ne felejtsük, hogy nem a helyi sarki lakosság miatt ö, ö, sérült a sarki térség fenntarthatósága, környezeti fenntarthatósága, ugye a globális felmelegedés, ezt nem helyben okozták, de sajnos a felmelegedés trendjének tükrében és a gazdasági lehetőségek tükrében kell vizsgálni minden projektet. Nagyon fontos tehát, hogy megerősítsük ezt a már meglévő együttműködési formát, a sarki tanácssal szorosabbra fogjuk együttműködésünket, Egyetértek Valerivel abban, hogy eh, nem lehet, nem szabad senki sem kényszeríteni arra, hogy környezeti hatást tanulmányokat írjon, de senki tanács, ha eszénél van, akkor mégiscsak ilyeneket fog íratni. Örülök annak kollégáim, hogy a szociális felelősség, a, vállalati felelősség kérdése is felvetődött a szövegben, a sarki régióról szólóban, hiszen egyre több vállalkozás jelenik meg ott, és bizony sajnos hagyománya van a természet kifosztásának még a térségben. És arra is figyelemmel van a szöveg, hogy milyen infrastruktúrákra van szükség a jövő szempontjából, melyek a fenntartható hagyományos infrastruktúrák, és mik azok az új típusúak, mint például a, a IT technológia feltételei biztosító infrastruktúrák, amelyek a térségben még kiépítendőek és fontosak. Az arkti, arktiszi sarkvidéki térségekkel való kereskedelemre vonatkozóan a parlamentnek tavaly már volt egy állásfoglalása. Ezt a mostani szöveget hozzá kéne kötni a korábbihoz, hogy a kettő egymást támogassa, aláhúzza, erősítse, és a sarkvidéki országokból származó Európai Uniós képviselőknek is legyen mire hivatkozni. Köszönöm. Két-három kompromisszumot fogunk benyújtani, még ennyit szerettem volna az Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Dorfman úr következik. Köszönöm szépen, anyanyelvemmel folytatom Dán nyelven. Köszönöm a két jelentéstevőnek, aki részt vett a jelentéssel kapcsolatos munkában. Ahogyan mindannyian tudjuk, elsősorban a sarkvidéki országok és a helybeli kormányzatok azok, akik a sarkvidéki politikáért felelnek. Vannak azonban olyan területek, ahol az Európai Unió további erőfeszítésekkel elősegítheti ezt a politikát, ilyen például az éghajlatvédelem vagy a környezetvédelem. Az Európai Unió járul hozzá a legnagyobb mértékben a sarkvidéki együttműködéshez a 6-os és 7-es keretprogram révén 300 millió eurót különítettünk el 2020-ra, az Európai Uniónak tehát szintén jelentős szerep jut. Ennek tükrében szeretnék reflektálni az Oroszországhoz fűződő viszonyunkra. Oroszország egyre növeli katonai jelenlétét a sarkvidéki területeken, és fegyverkezik, Mégis fontos, hogy továbbra is jó kapcsolatokat ápoljunk Oroszországgal, hogyha a sarkvidéki országok és az Európai Unió szembe akarnak nézni a kihívásokkal, és egy nemzetközi megállapodást akarnak kötni a sarkvidékre vonatkozóan. Folytatnunk kell a párbeszédet Oroszországgal, és folytatnunk kell az együttműködést is. Fontos, az együttműködés a sarkvidék szempontjából. Többször is egyeztettem az orosz féllel, amely szintén tisztában van azzal, mennyire fontos a sarkvidéki együttműködés. Hogyha az Európai Unió a sarkvidéki tanácsban egy állandó megfigyelő státuszt kapna, akkor jó lenne, hogyha egészséges státuszt tartanánk fenn Oroszországgal. A Dán hadsereg végzi a tengeri mentéseket ezen a területen, és tőlük úgy tudom, hogy nagyon jónak tartják az együttműködést Oroszországgal, amely egyébként elengedhetetlen a sarkvidéki politika szempontjából. Szoros az együttműködés Grönlanddal is, és grönlandi képviselőink is vannak a Dán parlamentben. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság tudná -e többet mondani arról, hogy hogyan látja Oroszország szerepét a sarkvidék szempontjából, a sarkvidék kontextusában. Arról is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk segíteni, támogatást nyújtani az őshonos lakosságnak, például úgy, hogy a helyi termékek számára megnyitjuk a piacainkat. Köszönöm szépen! Tisztás Ádám Móze MV árnyék jelentéstevőnket helyettesítem. Szeretném először is a nevében megköszönni az árnyék jelentéstevők munkáját és az összes többi kolléga munkáját. A szociáldemokraták örülnek annak, hogy egy sor fontos kompromisszummal sikerült megállapodni. Biztos vagyok abban, hogy ha folytatjuk erőfeszítéseinket, akkor kompromisszumra juthatunk a még nyitott kérdések tárgyában is. Ami az SND Envi delegációját életé megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a környezetvédelem magas szintje és a helyi népek és kormányok tisztelete között. Az Európai Uniónak hozzá kell járulnia a sarkvidék zöld és fenntartható fejlődéséhez, mindeközben azonban szerintünk ennek összhangban kell lennie a sarkvidéki népekkel, az ottani kormányzatok politikájával. Azért is fontos ez, mert így kívánjuk biztosítani, hogy a sarkvidéken élő őshon, őshonos lakosoknak is biztosítsunk megfelelő gazdasági fejlődési lehetőséget. Mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy az északi sarkvidék a déli sarkkal ellentétben egy lakott terület, a terület nagy része nemzeti joghatóság alá tartozik, ez azt jelenti, hogy az ottani kormányoknak és az ott élő népeknek kell dönteniük a régióra vonatkozó politikákról és különböző kezdeményezésekről. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a sarkvidéki tanácsot segítse a környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítésében, ugyanakkor azonban nem a mi tisztünk az, hogy ezzel kapcsolatosan követeléseket fogalmazunk meg. Azt hiszem, sikerült a megfelelő egyensúlyt megteremteni. Köszönöm Krisztel nevében minden kollégának a munkát, és várjuk a további együttműködést a még nyitott kérdésekkel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönjük. Jettem neki asszony következik. First some words concerning geographical. Köszönöm. Először is, ami a nemzetközi együttműködést illeti, és a földrajzi elhelyezkedést. Szerintem elégedettek lehetünk, örülhetünk annak, hogy a sarkvidéken most nincs nagy feszültség. Tulajdonképpen ez az EU szomszédságában található egyetlen terület, ahol az együttműködés folytatódott. Mindenki arról számol be, hogy a sarkvidéki tanácsi üléseket követően jó az együttműködés. Szerintem azt kell megcélozunk, hogy az Európai Unió és partnerei a jövőben is jól együtt tudjanak működni egymással. Különös tekintettel arra, hogy a világ egyéb részein milyen feszült a helyzet. Nagyon jó, hogy itt nincs feszültség, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Szólnék most néhány szót a környezetvédelmi kérdésekről és a környezetvédelmi hatástanulmányokról. Úgy vélem, hogy ez egy kulcsfontosságú részét képezi a jelentésnek, és a frakcióm és én támogatjuk a hatos bekezdést, Meggyőződésem, hogy kompromisszumra tudunk jutni. Olyan kompromisszumot találhatunk, amelyet vélhetően a szakbizottság nagy része támogatni tud majd. Ez azért is fontos, mert, mint mondtam, ez az egyik legfőbb kérdés. Szeretném azonban a fenntartásaimat kifejezni a hetes bekezdéssel kapcsolatosan, mi szerint a sarkvidéki hatástanulmányok sikeres végrehajtása előfeltétele annak, hogy a sarkvidékről származó ért, áruk a sarkvidéken, illetve az Európai Unióban is forgalmazhatók legyenek. Felmerült bennem a kérdés, hogy ez vajon megfelele a belső piaci elveknek, szabályoknak. Szerintem ez egyébként sem jó megközelítés a régióra nézve, mert hogyha ezt most elfogadjuk, akkor biztos vagyok, hogy a sarkvidéken kívülről a nagy vállalatok ott forgalmazni kezdik a termékeiket, miközben az ott működő termelők, akiknek jóval kevesebb erőforrással rendelkeznek, és nem tudják megfizetni a hatástanulmányokat, ők ellehetetlenülnek és hát ez nem lehet a célunk. Mindeközben azonban szeretném mindenképpen megköszönni a jelentéstevők munkáját, és mindenki munkáját, aki részt vett ebben. Szerintem biztosan jó eredmény születik majd a végén. Köszönöm. Köszönöm. Kár, Kárszki képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Anna Fotiga kolléganőm nevében szeretnék felszólalni, ő az árnyék jelentéstevőnk. Az ő nevében mondom el a következő megjegyzéseket, amelyeket egyébként én magam is támogatok. Először is gratulálok a jelentéstevőknek, mert sikerült egy nem túl technikai szöveget megfogalmazniuk ebben az összetett kérdésben. A környezetvédelmi és a politikai aspektusokat is sikerült megfelelően figyelembe venni, ezt rendkívül fontosnak tartom. Jó, hogy itt sikerült megőrizni az egyensúlyt. Az első szempont, amely az Európai Unió érdekeihez kapcsolódik, a kutató létesítmények létrehozása, illetve a munka elősegítése. Szerintem a tudományos munkát pénzügyi forrásokkal is hatékonyabban kellene támogatnunk. A jelentés joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy a régióbeli geopolitikai jelenségek, fejlemények hatást gyakorolnak a világ más részeire is, ezért figyelmeztetni kell Oroszország esetleges destabilizáló hatására is. Itt ugyanis egy potenciális veszélyforrásról beszélünk. A négyes bekezdésben szereplő varsói formátum ma törölték, szerintünk ez helytelen. A többi árnyék jelentéstevőtől azt szeretnénk kérni, hogy ez kerüljön vissza a szövegbe. Köszönjük szépen! Lőzing asszony! Köszönöm szépen! Én is szeretném első körben megköszönni a jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőknek a konstruktív és pozitív együttműködést. A frakcióm és jó magam nagyrészt pozitívan tekintünk a jelentésre. Talán ez annak is köszönhető, hogy az MV szakbizottsággal való együttműködés nagyon jó volt, ez az együttműködés azt hiszem jó, pozitív irányba befolyásolta a szöveget. Jónak tartom azt is, hogy továbbra is hivatkozunk a békés, inkluzív fejlődésre, főként az indigén, tehát az őshonos csoportok bevonásával történő fejlődésre, a nemzetközi együttműködésre is hivatkozunk. Ezt mind-mind elmondták már előttem a kollégák. Különösen fontos a nagyon törékeny sarkvidéki ökoszisztéma védelme, különösen ha az éghajlatvédelemre gondolunk. Ezek mind-mind olyan elemek, amelyek a további külpolitikai fellépésre is hatással lesznek. Sok módosító is ugyanebbe az irányba mutat. A tervezet hangsúlyozza, hogy a sarkvidék ügyében megállapodásra kell jutni, a sarkvidék egy közös örökség, amelyet ennek megfelelően meg kell őrizni, és fontos biztosítani a tudományos és kutatói tevékenységet. A GUA e is úgy gondolja, hogy hasonló megállapodást kell kötni a sarkvédik esetében, mint a déli sark esetében. Ez a megállapodás egyfajta példaként szolgálhat arra, hogyan lehet békés együttműködést megvalósítani a kutatásban, a tudományban, anélkül, hogy feszültség jönne létre a különböző államhatárok miatt. Emellett üdvözöljük azt is, hogy a jelentés kifejezetten hangsúlyozzam a katonai jelenlét elkerülésének fontosságát. Mi is amellett szállunk sikra, hogy a sarkvidék maradjon egy katonai és államközi feszültségektől mentes terület. Az árnyék jelentéstevői találkozók során azonban a militarizálódásnak csak az egyik vetülete merült fel, egyfajta egyoldalú bemutatására kerül sor. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a sarkvidéki régió igenis militarizálódik, egyrészt Oroszország, másrészt a NATO tagállamok USA, Kanada, Dánia és Norvégia révén. Emlékezzünk meg ehelyütt az Arctic Challenge kezdeményezésről is. 2015-ben került erre sor, a NATO a sarkvidék légterében manőverezett. Kanadában is tettek bizonyos lépéseket, és az orosz egységek állomásoztatása ezen a területen, ezeket is meg kell említeni ebben az összefüggésben. Köszönöm. Köszönjük szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen. Hát akkor németül folytatom, ha már a kolléganő is németül beszélt. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a jelentéssel kapcsolatos munkában. Tulajdonképpen csak röviden kiegészíteném az elhangzottakat. Michael Gáler azt mondta, hogy tulajdonképpen az összes szakbizottságot be lehetne vonni a jelentés elkészítésébe. Ez valóban így van, mert ez egy nagyon átfogó téma. Egy dolgot hangsúlyoznék ezért, ami ma még nem hangzott el. Tulajdonképpen ez az integrált tengerpolitika stratégiája alá tartozhatna, amely világosan kimondja, hogy minden érdekelt felet be kell vonni, és figyelembe kell venni az összes érdeket, amely felmerül. Ide tartozik a környezetvédelem persze, az őshonos lakosság érdekei, a gazdasági érdekeket is figyelembe kell venni, és a védelmi kérdéseket is. Ezt szerettem volna kiemelni, mert ez a politika terület és ez a megközelítés, amely az EU-n belül már, már, már majdnem tíz éves, általában elsikkal. Az Ocean Governance címszó alá tartozhatna a sarkvidék kipolitika legalább egy része is, és az a benyomásom egyébként, hogy az Európai Unió és a világ lakossága számára egyre fontosabbak a tengerek, óceánok. Minket is rengeteg tenger vesz körül, ezért jó lenne, ez egy stratégiai kérdés, hogy a jövőben legyen például egy szakbizottság, amely tengerpolitikával foglalkozik kiemelten. Talán át lehetne nevezni a halászati szakbizottságot. Azért mondom ezt, mert sok helyütt így módon, so, sok helyét emlegettem ezt már, Vella biztos tudomásom szerint hasonlóképpen látja ezt a kérdést. Integráltan kell ezeket a kérdéseket kezelni. Ez persze nem jelenti azt, hogy különböző szakbizottságokat ne lehetne bevonni, de jó lenne, ha lenne erre egy külön szakbizottság, mert akkor egy globálisabb, átfogó megközelítést alkalmazhatnánk és nem utolsó sorban a sarkvidék gazdasági és védelmi szempontokból fontos, persze, de ez egy védendő ökoszisztéma, és ahol nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogyha új területeket hódítunk meg. Köszönjük szépen, Valéra asszony! Köszönöm szépen! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Nagyon jól sikerült az együttes munka. Mind a két társ jelentéstevőre gondolok. És az együttműködés szellemében zajlott a közös munka. Galler úr azt mondta, hogy valójában itt az Európai Unióról szól, az Európai Unió szerepéről a világban. Részben igaza van. Bizonyos szempontból ez egy helyén való érv, de vannak azért olyan témák, amelyek nem csak a sarkvidékről szólnak, hanem az egész világról. Ez az egyik legnagyobb biztonsági kihívás mostanában, és természetesen ennek hatása van a klímaváltozás, ugyanis a klímaváltozás a legnagyobb biztonsági kihívás mostanában. Hogyha nem figyelünk oda, hogy milyen hatásai lesznek a klímaváltozásnak, akkor a jövőnk is veszélyben forog. Több millió ember jövőjéről van szó, Bangladesben és máshol, ahol, ahol alacsonyan fekvő területek van, laknak az emberek, vagy szigeteken, amelyeket bármikor elönthet a tenger. Fontosnak tartom tehát, hogy legyen egy jövőképünk a jövőnkről, és miután vannak olyan tagállamok, amelyeknek területei vannak a sarkvidéki térségben, ezért fontos, hogy legyen egy közös stratégiánk. Minél jobban, minél gyorsabban olvadnak a jég rétegek, a jégtakaró, annál könnyebben lehet a sarvidéki területeken rejlő természetes erőforrásokat kinyerni. De hogyha ezeket kinyerjük, akkor el fogjuk égetni ezeket a nyersanyagokat, és akkor több problémánk lesz a jövőben a klímaváltozással kapcsolatban ezért is eléggé ellentmondásos a helyzet. Amikor elkezdtünk dolgozni ezen a jelentésen, akkor azt láthatjuk, hogy arra felé a sarkvidéki időszakban most 20 fokkal magasabb az átlag hőmérséklet, mint eh, amennyi szokott lenni, és ez egy nagyon szomorú fejlemény arktiska regionen. Och det tror jag att eh, vi som kommer från de nordliga länderna och från de arktiska staterna. Azok, akik hozzám hasonlóan északi államokból származnak, azt hiszem eh, nem tudtuk eddig elég jól elmagyarázni a kollégáknak, hogy mennyire súlyos ez a probléma. Svédország északi részének nagy része a sarkvidékbe tartozik, ezért nagyon nehéz beszélni a sarkvidék védelméről, mert valójában Svédországot értjük ez alatt, Svédország egy részét, tehát ott normális emberek normális életet élnek, nem csak elszigetelt helyi lakosságról beszélhetünk, nem, ott normális infrastruktúra van. Tehát a sarkvidéki területeknek nagy részét teljesen normálisan lakják. Kiemelném az édes vizek jelentőségét. Úgy gondolom, hogy természeti, természetvédelmi övezetekre vagy nemzeti parkokra szükség van, ezzel is védhetjük például az édes vizeket. A Dán kolléga is utalt erre. A stratégiának egyik fontos része az is, hogy a stratégiát összekapcsoljuk a klímaváltozással, illetve az olaj kitermelés következményeivel. Ezek az egész világ számára nagyon fontosak lesznek. Sokan említették a kollégák közül a hatos pontot, ami a környezetvédelmi tanulmányról szól. Számomra ennek a jelentésnek az egyik legfontosabb eleme ez, és szerintem ezt mindenképpen kötelezővé kéne tenni idővel. Ez nagyon fontos. Nem arról van szó, hogy valamit előírunk, hanem arról, hogy azon tagállamok, akik érdekeltek ebben a kérdésben, valamilyen módon lépjenek fel. Több kolléga is utalt erre. Igaz, hogy nem mindenhol ugyanolyan sérülékeny a sarkvidéki terület, de a sarkvidéki terület déli részén talán nem kell olyan nem kell olyan nehezen elérhető célkitűzéseket megszabni. Lehet így distingválni is. Szerintem a hetes pont sem problematikus. Sőt, már most is ezeken a területeken, tehát a sarkvidék déli részén megtörténnek ezek a környezetvédelmi hatástanulmányok olyan praktikák esetében, ahol elképzelhető, hogy van környezeti hatás az Európai Uniós szabályok értelmében tesszük ezt, tehát ez nem újdonság. De a hatos pont rendkívül fontos, illetve kötelezővé kell tenni a környezetvédelmi tanulmányok, hatástanulmányokat. Nyilván én többre is törekszem, de tudom, hogy ennek nem lenne meg a többsége. Köszönet tehát még egyszer a jelentéstevőknek, és remélem, hogy a hasonló, hogy remélem, hogy hasonló pozitív szellemben folyik majd a munka. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Más nem kért szót. Talán a bizottság, vagy a külügyi szolgálat? Vagy te Piero úr, a DJ Márétől esetleg hozzátenne valamit? Parancsoljon. Thank you for... Oops, thank you. Ladies and gentlemen... Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, Köszönünk, köszönjük a lehetőséget. Nagy öröm számomra, hogy a mai napon megbeszélhetjük, megtárgyalhatjuk ezt a közös nyilatkozatot, amit a bizottság és a külügyi szolgálatot adott ki a sarkvidékre vonatkozóan. Úgy látom, hogy a sarkvidék egy integráló terület, mert a bizottság nagyon jól együttműködik ebben a témában a, a külügyi szolgálattal, és úgy látom, hogy a parlamentben is a különböző szakbizottságok nagy örömmel dolgoznak együtt, és ez kiválóan összefér azzal, amit az imént hallottunk a nyilatkozatokban. Örülünk eznek a jelentésnek, amely támogatja a közös nyilatkozatot, illetve köszönjük a többi szakbizottság véleményeit, ahol a halászati vagy nemzetközi kereskedelmi aspektusokat is körüljárnak. Örüljük, örülünk annak is, hogy a jelentéstevők támogatták a nyilatkozatot, és köszönjük a különböző szakbizottsági tagok véleményét. A közös nyilatkozat múlta tekint vissza, tehát az előzőekben kiadott vélemények, dokumentumok összefoglalása, illetve figyelembe veszi az azóta kialakult kihívásokat, problémákat, változásokat. Mindenképpen szükség van egy egységes keretre, mert az Európai Unió és a sarkvidék kapcsolódnak egymáshoz. Mind a két területnek van a másikra hatása az egyre nyilvánvalóbb és egyre fontosabb. Reagálnék most Jakoncári asszony egy felvetésére. Nagyon jó az együttműködés az északi dimenzió fórumában. A sarkvidék változása nagyban hozzájárul a klímaváltozáshoz, kétszer olyan gyors a felmelegedés a sarkvidéken, mint a több a világ többi részén. Nagyon oda kell figyelni arra is, hogy milyen érzékeny ökoszisztémák vannak a sarkvidéken, illetve arra is oda kell figyelni, hogy növekszik a tenger szintje. Miután a permafrost egyre vékonyabbá válik, ezért megnő a szén kibocsátás is, ez is hozzájárul a klímaváltozás következményeihez. Egyetlen állam nem tudja ezeket a kihívásokat egyedül megválaszolni, ezért fontos a nemzetközi együttműködés. Ezért fontos az, hogy jobban megértsük ezeket a folyamatokat, illetve potenciális hatásukat. Kutatás, nemzetközi kutatási együttműködés az egyik legfontosabb elem ennek a közös nyilatkozatnak, és az egyik képviselő az imént támogatta, és ezt köszönjük. Szeretnénk, hogyha a sarkvidéken élő személyek, közösségek fenntartható módon fejlődnének. 4 millióan élnek ezen a területen. Az Európai Unió ezeken a területeken a zöld és a kék növekedést támogatja. Úgy gondoljuk, hogy az intelligens növekedésnek is komoly potenciálja van ezen a területen. Európa segíthet az itt élőknek, hogy intelligensen használják ki potenciáljukat. Hadd mondjam el, hogy a kiegyensúlyozott fejlődés támogatására vannak, egy, vannak kezdeményezéseink. A jelentés tervezet kiemeli azt, hogy a fenntartható fejlődés csak akkor lehetséges, hogyha a projektek lehetséges hatását megfelelően felmérik és figyelembe veszik, különös tekintettel arra, hogy mennyire sérülékeny vagy érzékeny a természeti környezet. EU-s és nemzetközi szinten már vannak erre vonatkozó eszközök, és azt gondolom, hogy ezek lehetőséget adnak a környezetvédelmi hatás tanulmányok lefolytatására a sarkvidéken is. Hogyha megfelelően használjuk ezeket az eszközöket, akkor az mindenképpen pozitív, tehát vannak eszközeink, a lényeg az, hogy úgy alakítsuk a különböző projekteket, hogy azok fenntarthatóak legyenek és figyelembe vegyék a sarkvidék sajátosságait. Elmondanám, hogy mit tettünk a közös nyilatkozat végrehajtása érdekében. Például ez a mai fórum is jó példa. Aztán van egy érintett felek fóruma, az EU-s szervek, a helyi és regionális önkormányzatok, illetve a lakosság közös fórumainak megszervezése. Ezt a fórumot már egyébként felállították, és háromszor ülésezett is. A következő ülésre az úgynevezett az úgynevezett Tromzói konferencián, a sarkvidéki határok felállítása konferencián kerül sor. Január végén ott lesz a biztos is, utána pedig júliusban lesz a következő ülés, ez egy magas szintű esemény, sarkvidéki szakpolitika címmel Finnországban lesz, lesz ez, és Mogherini asszony fog rá ellátogatni, illetve a környezetvédelmi és tengerekkel foglalkozó biztos indigenous people and with local communities. Our aim is to organize our annual dialogue meeting with them in the context of Fontosnak tartom azt is, hogy nagyon intenzív párbeszédet folytatunk ezzel a fórummal. Halászatról és a tengerpolitikáról néhány szót. Ez a közös nyilatkozat nagyon jól illeszkedik ahhoz a közös nyilatkozathoz, amely a tengerpolitikáról, a tengerek igazgatásáról szól. Ezt tavaly novemberben fogadtuk el. Nagyok a kihívások az óceán politikában, és természetesen ezek nincsenek figyelemmel a tagállami szakpolitikákra, tagállami határokra. Három területen szeretnénk föllépni, egy a nemzetközi keretet szeretnénk kevíteni a tengeri kormányzásban, illetve a nemzeti és a nemzeti és regionális intézmények közötti együttműködést kell javítani, az emberi nyomást próbáljuk meg továbbá csökkenteni az óceánokra vonatkozóan, az óceán kutatást, illetve az óceánokra vonatkozó adatokat kell, ennek a minőségét kell javítani. Gáler úr felvetéséhez kapcsolódnék. Jelenleg egy nemzetközi megállapodás tárgyalásainak végső fázasaiban vagyunk, ez az illegális halászat visszaszorítására vonatkozik, hogyha ez megvalósul, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lépés lesz ennek a nemzetközi keretnek a felállítása érdekében. Miután mi az összes óceánnal foglalkozunk, tehát eh, nagyon fontos az, hogy nemzetközi óceán keret, eh, vagy óceán igazgatási keret jöjjön létre. Az, hogy mennyire sikeres ez a közös nyilatkozat, attól függ, hogy hogyan hagyjuk végre. Együtt működünk, együtt működik a bizottság a külügyi szolgálattal és a többi érintett félel. Nem tudom, hogy a külügyi szolgálatból érkezett kollégám még szeretné ezt valamivel kiegészíteni. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, köszönjük a támogatást is, amit a mai délelőtt során tanúsítottak. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságoknak, nagyon konstruktív volt ez a mai vita. Köszönjük, hogy támogatták a közös nyilatkozatot. There are security challenges in the area that are also reflect, reflected in the uh, global strategy. A globális stratégia, amely az Euró, amely a uh, uh, biztonsági stratégiára utal, ennek részét képezi ez a sarkvidéki stratégia. Az a célunk, hogy alacsony feszültségű legyen ez a térség, a sarkvidék térsége szelektív együttműködést javaslunk Oroszországgal, ennek megvannak a különböző fórumai, például a Sarkvidéki Tanács. Köszönöm, hogy támogatták azt, hogy az Európai Uniónak legyen megfigyelő státusza a Sarkvidéki Fórumon, de vannak egyéb fórumok is, a Bárens Euróatlanti Tanács, vagy az északi dimenzió, tanács. A munka folytatódik. Az Oroszország elleni megszorítások bizonyos mértékig azért korlátozzák ezt, de folytatjuk a munkát regionális szinten is, és kiemelném még az a határon átnyúló együttműködésre vonatkozó programjainkat, ezek is támogatják és segítik a nemzetközi együttműködést a sarkvidéke. Köszönet még egyszer, nagyon érdekes volt ez a mai eszmecsere. Elnök, köszönjük a bizottságnak. A vita lezárása a jelentés tevőre marad. Thank you very much. Thank you also for your today. Köszönöm szépen, köszönöm az elmondottakat, a támogatást. Remélem <clears throat> be van kapcsolva. Itt piros a gomb nekem, de köszönöm. Működik. Nos, köszönöm a mai megjegyzéseket. Nagyon hatékony és nyílt vitát folytattunk, illetve múlt hónapban nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés a konkrétumok kapcsán. Remélem, hogy a következő napok során véglegesíthetjük majd a három kompromisszumot, amelyek jelenleg még nyitottak, és véglegesítésük után pedig széles körű elfogadottságot élveznek majd a bizottsági szavazás és később a plenáris szavazás során. Köszönöm még egyszer egyrészt társelőadóimnak a munkát, az árnyék előadóknak, az Európai Bizottság munkatársainak, és mindenki másnak, hogy ezt a véleménytervezetet segítettek megalkotni. Most pedig végül Fária úr a végszó jogán. Én Lütikájnen kollégának szeretnék köszönet mondani, aki ugye ma nincs itt, és mindenkinek, aki a dosszié kapcsán megmozdult. Remélem, hogy a munka persze itt nem ér véget, és számíthatok a néppárti kollégákra a jövőben is, hogy együttműködők lesznek. Nos, nézzük a dátumokat. A két bizottságban Januárban lesz, utána februárban a következő szavazás, más témánk nincs. Mielőtt berekeztem az ülést, el kell, hogy mondjam, hogy az Envi Bizottság következő ülése január 23-án lesz, illetve 24-én délelőtt és délután. Köszönöm viszontlátásra, jó étvágyat kívánok!